pontot, és holnap 11 órakor lesz a szavazás. Rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Következő napirendi pontunk eh, szóbeli kérdés, eh, amelynek a tárgya középtávú pénzügyi támogatás a tagállamok fizetési mérlegéhez, valamint ennek a támogatásnak a szociális feltételekhez való kötése. Három frakció közösen tette fel ezt a szóbeli kérdést. Először szanoka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Lettországból érkezem. Lettországot a pénzügyi válság többszörösen is sújtotta és Lettország csődbe ment voltak, volna külső pénzügyi támogatás nélkül. Az EU-tól és az IMF-től kaptunk eh, támogatást. De a lett eh, kormány eh, költségvetési kiadások lefaragását kell, hogy teljesítse alapfeltételként 70%-kal csökkentették a nyugdíjakat, csökkentették 10%-kal a családi juttatásokat, és a nem adó, az adómentes jövedelem részt lecsökkentették. Most mindegy, hogy 100 vagy 1000 eurót keres valaki, 10 százalék mindenkire vonatkozik. Az üdvös, a bizottság üdvözölte ezeket a botrányos intézkedéseket, és világos volt már kezettől fogva, hogy ilyen fűnyíró rendszerű kiadás csökkentések a legsebezhetőbb rétegeket fogják érinteni, sújtani, és borzasztóan meg fog nőni a szegénység. Nem egyedülálló az Unióban ez a helyzet. Magyarország és Románia is kapott ugyanilyen segítséget, és hogy ezeket az országokat is hasonló intézkedések meghozatalára fogják kényszeríteni. A szociális intézkedéseket, juttatásokat nem szabad ilyen mértékben lefaragni. A tagállamok kormányai felelősek a szociálpolitikáért, de a szociális jogok kötelezők az Európai Unió intézményei számára is. Ez pedig azt jelenti, hogy minden, amit az intézmények tesznek, mindezt a szociális jogok tükrében is meg kell mérni és vizsgálni. Magas szintű szociális védelmet kell biztosítani, hiszen csak így szolgáljuk az embereket. Köszönöm szépen. Kettő percre Linn asszony következik. Itt nem arról van szó, hogy megmondjuk a tagállamoknak, hogy mire költsék a pénzüket, vagy mire ne. Minden országnak megvannak a maga prioritásai annak érdekében, hogy kikerüljön valahogy a pénzügyi válságból. De hogyha a tagállamok ugye megkapják ezt a támogatást az Európai Uniótól, akkor úgy kell, hogy elköltsék ezeket a pénzeket, hogy tiszteletben tartsák az unió alapelveit. Nem szabad a szociális védelem és inkluzió alapelveit figyelmen kívül hagyni. Ez az egész Európai Unióban, ez a válság érintette a polgárokat mindenhol. Tehát több millió ember elvesztette a munkahelyét, nagyon sokan közülük munkanélkülivé váltak, és ők ugye a legsebezhetőbbek, hiszen nehezen találnak munkát. Ezért is nagyon fontos, hogy a szociális háló és biztonság kérdése is figyelembevételre kerüljön. A kérdés tehát az, hogy a tagállamoknak értékelni kell-e az egésznek a szociális hatását. Örülnék, hogyha tájékoztatást kapnánk arról, hogy mi a helyzet ezügyben nagyon fontos, hogy megfelelő üzenetet közvetítsünk a tagállamoknak, azoknak, akik európai támogatást kapnak a középtávú pénzügyi segítségnyújtás keretein belül. Úgy gondolom, hogy egyértelművé kell tenni azt, hogy a bizottság eh, figyelembe kell, hogy vegye ezeket, eh, hogy mi történt a legsebezhetőbbekkel, mielőtt további pénzügyi segítséget nyújt. Tudom, hogy a tagállamoknak pénzügyi nehézségei vannak, és tudom, hogy nem könnyű tudatában lenni a szociális kötelezettségeknek. Ezért is fogalmaztuk meg ezt a szóbeli kérdést. Látnunk kell azt, hogy a válságnak emberi arca is van, ezt az emberi arcot gyakran a legmarginalizáltabbak mutatják. Köszönöm. Elnök, köszönöm Lin asszonynak. Kettő percben Szerekesz úr következik. Nagyon köszönöm. Elnök úr, biztos úr, mielőtt ezt a szobeli kérdést megfogalmaztuk, átolvastam az információkat, és megvizsgáltam a bizottság információit is. Április 24-én a bizottság jogszabály javaslatot nyújtott be a szerződés századik cikke értelmében. Ebben pénzügyi támogatásról szóltak, és olyan intézkedésekről, amelyek segítségével a nehézségek megoldhatóak. A szolidaritást is kifejezésre juttattuk, ezzel egyidejileg a parlament azonban elmondta, hogy ezek az intézkedéseket feltételekhez kötik. Négy fontos kritérium volt. Először is, ugye, meg kell vizsgálni a közkiadásokra tett hatást, nagyon fontos, hogy hosszú távú, fenntartható fejlődést segítsen ez elő, minőségi, magas szintű munkahelyeket kell, hogy garantáljon mindez, és ez nem mehet ugye az egész az emberek kárára. Ezeket a feltételeket be kellett tehát tartani, nagyon sok információt kaptunk civil szervezetektől, szakszervezetektől, polgároktól, Bizonyos országokban azt hallottuk újra és újra, hogy nagyon széles körű támogatást kaptak, de, mint már mondottam, nagyon komoly csökkentések is történtek bizonyos országokban, például a betegek támogatása vagy nyugdíjak esetében ha hallgatunk, vagy a hallgatásunkat úgy értelmezték, hogy mi is támogatjuk az egészet, itt valamilyen bűnrészesek vagyunk mi is. Meg kell akadályoznunk azonban azt, hogy ilyen igazságtalanságok történjenek. Köszönöm, elnök. Almónia biztos úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A lett magyar-román problémák láthatók voltak, ugye ezt a három országot említették, ezek az országok kaptak pénzügyi támogatást. Olyan problémákat ö, ö, szenvedtek el ezek az országok, amelyeket nem az EU okozott, hanem a pénzügyi és a gazdasági válság, valamint a politikusok rossz politikája az érintett három országban. Lettországban, Magyarországon, Romániában volt ez a helyzet, ugye. A rossz politika volt felelős ezért részben. Innen ebből kell kiindulnunk. Strukturális alapokból, kohéziós alapból lehetne támogatást adni, annak érdekében, hogy a perspektíva világos legyen. A cél itt nem az volt, hogy mindenképpen támogassuk ezeket az országokat. Itt nem a bizottság a hibás, nem a tanács, nem az EU a hibás, hanem az országok rossz közigazgatása, a rossz politika. Mi segítettünk, pénzügyi támogatást nyújtottunk, persze ennek mindig feltételei vannak. Sem a tanács, sem a parlament nem adta meg a mandátumot, ezt csak úgy. Mindezt feltételekhez kötöttük komoly, szigorú feltételekhez kötöttük ezt. Elmondtuk ezeknek az országoknak azt, hogy nem csináltok azt, amit akartok, nem fogadósíthatok regresszív intézkedéseket, nem szabad olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek a legszegényebbeket, a legsérülékenyebbeket érintik negatívan. Ezért Osztom az aggájaikat, nem csak hogy osztom, hanem továbbítom is ezeket az Európai Unió nevében a kormányoknak. Három és fél milliárd euróról beszélünk, kölcsönként ennyit fizettünk ki. Ez hatalmas összeg, ezt kapták illetve ezek az országok, de mint már mondottam, senki nem ad pénzt feltételek nélkül. Tetszik vagy nem tetszik, nem tudunk olyan döntéseket elfogadni, hogy olyanért vállalni a felelősséget, amiért az ottani politikusok a felelősek. Ezt egyértelművé is tettük ezeknek az országoknak. Ők a felelősek azért, hogy válságba jutott az országuk, Aztán még olyan intézkedéseket is akarnak ráadásul elfogadni, amely a legszegényebbeket, amelyek a legszegényebbeket érintik negatívan. Feltételeket fogalmaztunk meg tehát. Köszönöm. Elnök. Köszönöm, biztos úr. Nézzük az egyes frakciók hozzászólóit. Úr, két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, amit a biztos úr elmondott, az választad a feltett kérdésre. Az Európai Unió nem ad pénzt feltételek nélkül, vagy nem a támogatást feltételek nélkül, hogy a foglalkoztatáspolitika, éghajlatváltozás, fenntarthatóság hasonlókhoz kötötték ezeket a pénzeszközöket is, valamint annak szükségességéhez, hogy minél előbb a rossz közigazgatásnak, a rossz politikának is elejét vegyék ezekben az országokban. Ebben a válságban azonban nem szabad túl szigorítani a feltételeket. Egyfajta bizalommal kell a kormányokkal is szembenézni. Meg kell akadályozni azt, ahogy a biztos úr is elmondta, hogy olyan intézkedések kerülnek elfogadásra, amelyek visszalépést jelentenek. A szociális kiadások természetesen fontosak, ezeket meg kell őrizni. Azonban itt is bíznunk kell a tagállamokban. Ők megtalálják a helyzet javításának a lehetőségét, ebben biztos vagyok. Nem fognak olyan dolgot elfogadni, ami így is úgy is hát nem minősül hatékonynak. A jövőbeni támogatások kifizetése során értékelni kell, hogy az európai országok hogy használták fel a pénzeszközöket, és hát ebből le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Gondolok itt a szociális intézkedésekre is például. Elnök, köszönöm. Két percben Berez asszony következik a szocialisták és demokraták frakció részéről. Köszönöm szépen! Április 24-én, ahogy már eh, egy kollégánk említette, a költségvetési támogatás eh, mértékének növelését javasoltuk két feltétellel. Az egyik az, hogy eh, ennek konkrét feltételei legyenek a szociális területen is, és hogy transzparencia átláthatóság legyen a parlament számára is, a tekintetben, hogy mi történik a pénzeszközökkel. A vita, amit itt már lefolytatunk, az helyes, hasznos, demokratikus. Jelen pillanatban egy nagyon kritikus helyzetben vagyunk, és látjuk azt is, hogy a tagállamok közötti szolidaritást teszteljük itt most. A román hírek értelmében ott a helyzet tovább romlik, a politikai bizonytalanságnak köszönhetően is. Nem szabad azonban a múlt hibáit megismételnünk. Mm nem szabad, hogy a valuta alap hibáit megismételjük, amiket tíz éve követett el. Egyetértek az elhangzottakkal, meg kell vizsgálni a pénzeszközök felhasználásának módját. De nem szabad ezeket az ellenőrzéseket későbbre halasztani, Ezeket akkor kell megtenni, amikor kifizetésre kerülnek a pénzeszközök. Európa többszörösen ráfizetett arra, hogy nem szabott konkrét pontos feltételeket. Elfogadhatatlan az Európai Unióban az, hogy a leggyengébbek azok, akik a végén aztán fizetik a számlát. Itt nem a, a bizottságnak ö, akarjuk átsúsztatni a Fekete Pétert a lett helyzetért, ö, lett helyzetért a mm, lett kormány hibás, azonban a lett kormány szolidaritásunkról is biztosítanunk kell. El kell mondanunk, hogy a lett egyensúlyt a leggyengébbek hátán nem valósíthatjuk meg. A liberális frakció nevében Háken azt mondja, hogy 12 perc. Köszönöm szépen. kulcsfontosságú az Európai Uniós stratégiai célkitűzésének, a fenntartható fejlődésnek, a e, nagyobb szociális kohéziónak, a több munkahely megteremtésének az eléréséhez az, hogy hogyan e, cselekszünk most. A szociális kirekesztés sokakat fenyeget, különösen a társadalom peremén élőket, akik munkanélkülévé váltak, vagy azokat, e, akik különböző, a szociális háló különböző elemeiből tudnak csak megélni megélni. A bizottságtól azt kérdezem, hogy a szociális védelem és az integráció folyamatát most már be akarják-e vonni, figyelembe akarják-e vonni, venni akkor, amikor középtávú pénzügyi támogatást adnak néhány tagállam fizetési mérlekéhez. Milyen feltételekhez akarják ezt kötni, ezt a segítséget? Azt hiszem, hogy itt a tagállamok, a KKV-k és az egyének tekintetében egyaránt bizonyos feltételeknek meg kell felelni. A szociális integráció az egyik legfontosabb alapelvünk. Nem térhetünk el a szociális bevonás, az integráció folyamatától, és hogyha ezzel együttleg nem biztosítjuk azt, hogy mainstream fő áramá alakítjuk a szociális szociális védelmet, akkor más célokat sem tudunk elérni nem látom teljesen világosan a feltételeket. Hallottuk azt, hogy lesznek feltételeket, de ezek szociális feltételek lesznek, amihez a támogatásokat kötik. Azt hiszem, hogy nem moshatunk kezet, és nem remélhetjük azt, hogy majd csak jobbra fordul minden. Bíz, megbízni a tagállamokban az jó dolog, de a bizalmat mindig ki kell érdemelni, és azt hiszem, hogy a mi aggájainkkal is foglalkozni kell. Köszönöm, Hákin asszony. Egy percben megadom a szót a GUE frakció képviseletében Lőhi Jarik úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, biztos úr, a legtöbb gazdaságkutató azt mondta, hogy a válság alapvető, legfontosabb oka az, hogy a munka területéről a tőke területére került minden pénz, és a szociális védelmet nem sikerül megtartani, megőrizni. Egyre kevesebb a munka, egyre, csökken, egyre nagyobb mértékben csökken a védelem a munkavilágában. A kérdés az, hogy hogyan lehet feltételekhez kötni ilyen pénzügyi támogatásokat. Azt hiszem, hogy nem lehet szerkezet átalakítási terveket, programokat megvalósítani, úgyhogy közben mindenhol csökkenteni kell a kiadásokat az oktatás területén, a szociális területen, az egészségügy, az ellátás területén. Ez nem lehet hatékony, ez csak tovább súlyosbíthatja a helyzetet, növeli a szegénységet, a munkanélküliséget. Ezért ezeket a kritériumokat, a kondicionalitást meg kell változtatnunk. Az Európai Szociális Alap működésével és a valuta alap működésével kapcsolatban is változásokra van szükség, új kritériumokra és ezzel újra, újra kell szervezni az elosztási struktúrákat is, annak érdekében, hogy a szociális védelmet fenn lehessen tartani, és mindenki számára garantálni lehessen a munkát szociális előrelépésre van szükség, és ezt nem szabad kiátszani a gazdasági válság miatt. Köszönöm szépen, most rátérünk az egyéni hozzászólókra. Először is Karinc úr, kettő percben. Tisztelt elnök úr, biztos úr! Az Európai Bizottság segítette pénzügyileg azokat az országokat, amelyek nagyon súlyos fiskális problémákkal küzdöttek a válság miatt. A szociális rendszerek igazából nem tartatok fenn erős népgazdaság nélkül a pénzügyi támogatás feltételeit többek javaslata szerint szigorítani kell. Szerintem ez nem lenne kívánatos. Inkább azon kellene gondolkozni, hogy hogyan lehetne a kritériumokat bővíteni. A pénzügyi támogatásokat nem csak a költségvetés stabilizására, a fizetési mérleg stabilizálására lehessen felhasználni, hanem az egész népgazdaság erősítésére. Beruházásokra van szükség minden népgazdaságban ahhoz, hogy hosszú távon is garantálni lehessen a stabil szociális rendszerek működését. A pénzügyi támogatásoknak ilyen szociális célokra történő felhasználását kellene lehetővé tenni a pénzügyi nehézség által sújtott tagállamokban, így tudnánk nekik a legjobban segíteni. A válság leküzdése és a további stabilizáció szorosan összefügg az Európai Unió általános politikájával, amelyet ezekkel az országokkal kapcsolatban követ, és az EU szintjén mindenki számára gyümölcsözés hasznos politikát kell folytatnunk. Nem most nagyon jól meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan tudják segíteni egymást az európai országok, és komplex megoldásokra van szükség, ami az egész EU gazdasági fejlődését elősegíti. Köszönöm.

Klúte úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a téma, amelyről ma este beszélünk, már többször szerepelt az Európai Parlament napi rendi pontjai között. A bizottság a segítség, a pénzügyi segítség nyújtásakor a Nemzetközi Valuta Alap feltételeihez igazol, igazodik. Az Európai Parlament többször megkérdezte a bizottságot november 2006 november, 8 novemberében, arra szóltatta fel a parlament a bizottságot, hogy készítsen egy elemzést azokról a bankokról, akik a nemrégiben csatlakozott tagországok átutalásait intézték, és a bizottság és a tagországok között szintén volt, voltak szándéknyilatkozatok, és ezeknek részleteit részletesen fel kellett tüntetni. Azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre még mindig nem érkeztek megfelelő válaszok. Meg szeretném kérdezni, hogy valóban nem kapott -e a bizottság ezekre a válaszokat? Ha ez így van, akkor a második kérdésem a következő. Miért nem kapott erre választ a bizottság? És a harmadik kérdés, kérdésem pedig, mikor számít erre a bizottság? Köszönöm szépen, Klótár úr. Két percben. Tolóján úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy olyan országot képviselek, amely pénzügyi segítség nyújtást kapott a fizetési mérlegekhez a bizottságtól. Éppen ezért szeretnék köszöntetet mondani Románia nevében a bizottságnak, amiért ilyen gyorsan cselekedett, és hogy ilyen gyorsan sikerült sort keríteni a pénzügyi segítségnyújtásra. Ezen segítség nélkül a gazdasági és szociális problémák Romániában még inkább súlyosbodtak volna. Természetesen Ezekben az országokban nagyon sok szociális probléma van, azokban az országokban, amelyek segítségnyújtásban részesültek. Milyen szociális feltételeket eh, lehet szabni a fizetési megállapodásokban? Hogyha ezt így tekintjük, akkor azt is eh, figyelembe kell vennünk, hogy a biztosítási és szociális biztosítási rendszerek ezekben az országokban ahhoz vezettek, hogy az egyensúlyi helyzet felbomlott, és ezért lett szükség a pénzügyi segítségnyújtásra. Tehát, hogyha a szociális feltételekről, kritériumokról beszélünk, akkor feltétlenül beszélnünk kell a reformokról is ezekben az országokban a szociális területen, Először is a nyugdíjrendszerek esetében kell pénzügyi fenntarthatóságot teremteni, mégpedig középtávon. Köszönöm szépen. Köszönöm, Sztolóján úr. Egy percre, de rossz a képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Almónia, biztos úr. A Nemzetközi Munkaügyi Bizottság júniusban azt mondta, hogy a világnak máshogy kell kinéznie a válság után. Én azt gondolom, hogy nem ennek vagyunk szemtanúi. A válság végére egy sokkal fenntarthatóbb gazdaságnak, minőségi szolgáltatásokat nyújtó közszolgáltatásoknak, kell megvalósulniuk a milleniumi célok felé ha, haladva. Egyelőre nem ezt látjuk. A pénzügyi bankok szorongatnak bennünket, Európában és a világon, akik megpróbálják a, privilégiumok, a privilégiumaikat megtartani. A bizottság szankcionálja, mégpedig több millió euróval az ír bankok megtakarítás, megtakarításait. Egy olyan ír kormányjal rendelkezünk, amely jelenleg azt tervezi, hogy a helyi fejlesztést tönkreteszi, a helyi közösségek fejlesztési programjait, azokat a programokat, amelyeket az Európai Unió támogat, az oktatási rendszert teszik tönkre. Ma az Európai Élet és Munka Feltételek című program vette kezdetét. Csak két sort szeretnék ebből idézni. Ideális szempontból fontos lenne biztosítani azt, hogy közvetlen problémákkal foglalkozzanak az e, intézkedések és a hosszú távú célokhoz igazodjanak. A bizottságnak ragaszkodnia kellene ahhoz, hogy minden tagország ezt tartsa is be. Köszönöm szépen, de rossz a képviselő most a, a spontán felszólalások keretében. Adom meg a szót a kollégáknak. Először egy percben Szikierszki képviselőnek parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A gazdasági válság idején mely súlyosan érint mindannyiunkat, számos tagország úgy döntött, hogy különböző pénzügyi intézményekhez fordul támogatásért, pénzügyi támogatásért. Felmerül az emberben a kérdés, hogy ennek a segítségnyújtásnak mennyi része érte el a leginkább veszélyeztetett helyzetben levőket a legnehezebb időkben. Több ezer ember Európában veszíti el az állását, mégpedig nap mint nap. A tagországi kormányok ők a szociális kérdéseket figyelembe veszik-e, amikor pénzügyi segítségnyújtásért folyamodnak? Nekem kétségeim vannak e felől. Hogyha látom a súlyosbodó életkörülményeket, illetve a jelentős mértékű munkanélküliséget nagyon sok tagországban, én arra kérem önt, hogy ne hunjanak szemet azok igényei fölött, akik leginkább beszélszetett helyzetben vannak. Köszönöm. Figurédó asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdasági és szociális kohézió elvének alkalmazása különösen fontos a válsághelyzetekben. Ez pedig azt jelenti, hogy jelentős növelésre van szükség a közösségi költségvetésben annak érdekében, hogy a gazdasági növekedést fenntart, fenntarthassuk a tagországokban a szociális biztonságot, foglalkoztatást mindenki számára, és a, mindenki számára hozzáférhető, univerzális jellegű, jó minőségű szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy csak közösségi finanszírozásra kell támaszkodnunk, hanem gazdasági és pénzügyi intézkedéseket is alkalmaznunk kell ezeket pedig a szociális hatások értékelése kell, hogy kísérje, annak érdekében, hogy biztosítsuk, ne legyen még több szegénység és még több egyenlőtlenség az Európai Unióban. Remélem, hogy ez a bizottság megragadja a megfelelő kezdeményezéseket. Köszönöm szépen, Kelly úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Csak néhány szót egészen röviden Szeretnék én is hozzászólni ehhez a kérdéshez. A ma esti vitát hallgatva azt hiszem megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió nagyon jó hiszemen és jó indulatúan cselekedett, hát segíteni akart a problémákkal küzdő országoknak. Írország is számos nehézséggel küzd. És amikor olyan helyzetben, amikor valakinek pénzügyi támogatást adunk, és ugyanakkor ezt nagyon kemény feltételekhez kötjük, akkor biztosítani kell eközben azt is, hogy a támogatást megfelelően jól használják fel hiszen ez a cél. És a bizottság felvetette azt, hogy esetleg szankciókat is lehet fontolgatni, mert elfogadhatatlan az, hogyha visszaélésekre bukkannak, ebben az esetben akár szankciókra is sor kerülhet. Reméljük, hogy a válság után jobb lesz a helyzet, mint most. Köszönöm szépen, Kelly úr, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném leszögezni azt, hogy a parlament által megfogalmazott feltételeket teljes mértékben el tudom fogadni. És pont ezek voltak a feltételek, amelyekhez a támogatás nyújtását kötöttük az említett három ország esetében. Nem pontosan ugyanazok voltak természetesen a feltételek, de azért a feltételek, feltételek, és különösen a pénzügyi feltételek nyilvánvalóan sokkal jobbak voltak, mintha a piacról kellett volna kölcsönt felvenni ennek a három országnak. Tehát kedvezőbb feltételek adtuk nyilvánvalóan a hiteleket, a kölcsönöket. Hogyha felhasználják ezeket az összegeket, ezt a támogatást az országok, talán volt némi zavar vagy félreértés is ennek kapcsán, hogy mekkora összegekről is van szó. Itt voltak a strukturális alapból folyosított támogatások, de más programokból, más forrásokból is kaptak ezek az országok támogatást. Lettország, Magyarország és Románia esetében talán az a probléma, hogy a fizetési mérlekhez kötött pénzügyi támogatást kérhették, mert csak erre volt lehetőség. Nem volt olyan konkrét projekt, vagy konkrét program, amihez támogatást kérhettek volna. Itt olyan országokról van szó, amelyeknek nagyon súlyos pénzügyi, ahol, amelyekben nagyon súlyos pénzügyi zavar, zavar támadt a gazdaságban, tehát a fizetési mérlegben ezért neveztük ezt úgy, hogy a fizetési mérleghez nyújtott pénzügyi támogatás. És a, a, a hibát nem a parlamentben, vagy a bizottságban, vagy a tanácsban kell keresni, ha bármilyen visszáságra bukanunk, itt a múlt hibáit kell mindenek előtt megszüntetni. Mi csak a pénzügyi, a fizetési mérleg helyzetének a stabilitásához kívántuk ezt a pénzügyi támogatást nyújtani. Nyilvánvalóan ezekben az országokban sok mindent kell egyszerre finanszírozni és ennek kapcsán a közkiadásokat kézben kell tartani, nagyon szigorúan, és ehhez is nagyon szigorú feltételeket szabtunk, tehát a kiadások tekintetében. Múlt héten Brüsszelben megpróbáltam a lett kormány egyik tagjával beszélni, és megpróbáltam őt meggyőzni arról, hogy hát progresszív intézkedéseket kell meghozni. De önök is olyan jól tudják, mint én, hogy azért túl nagy mozgásterük nincs ezeknek az országoknak, és nekünk sem. Mik, ezek az, mik az alternatíváink, milyen lehetőségeink vannak, hagyjuk magára ezeket az országokat, hagyjuk őket ebben a nehéz helyzetben, engedjük el a kezüket, hogy oldják meg ezeket a pénzügyi problémákat, ahogy tudják? Nem. Nyilvánvalóan ebben az esetben akár 25 30 kal leértékelődne ezeknek az országoknak a nemzeti valutája, ez borzasztó egy szegénységet okozna, és ezt nyilvánvaló, hogy nem engedhetjük meg. Éppen ezért, eh, hát ilyen körülmények között dolgozunk. Eh, teljes mértékben egyetértek azzal az elemzéssel, amit önöktől hallottunk eh, különböző hozzászólásokban. Én is így látom a helyzetet. De egy olyan, olyan ország esetében, mint Lettország vagy Románia, sokkal bonyolultabbak a viszonyok, sokkal összetettebb a helyzet. Képzeljük magukat annak a helyébe, akinek most azt kell eldönteni, hogy biztosít, folyosít egy kölcsönt egy olyan országnak, amely egyébként a piacon nem jutna hozzá pénzhez, nem kapna már kölcsönt. Hát ez a, ez a probléma, ezt próbáltuk megoldani, és hát természetesen az önök által is említett négy feltételt mindig figyelembe vettük. Köszönöm szépen Almunia biztos úrnak az elmondottakat, és ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és rátérünk a következő napirendi pontra. A bizottság nyilatkozata a honduraszi politikai helyzetről a 2009. november 29-i választások tükrében.